az Európai Unió Belorussziával, Fehér Oroszországgal kapcsolatos stratégiája. Először is eh, a tanács képviselőjének adnám át a szót, Vondra, miniszterelnök helyettes úrnak. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, a fehér oroszországi helyzet illetve mi mit tehetünk, hogyan segíthetünk, valószínűleg a cseh elnökség egyik prioritása lesz. Pozitív megjegyzésre kezdeném. Megelégedéssel nyugtáztuk a Fehér Oroszországban történt eseményeket az elmúlt hetek során. Hiszen a szabadságért mozgalmat bejegyezték, ezen kívül a Narodnaya Volját, illetve a Nása Nyivát, ezeket az ellenzéki újságokat elengedélyezték. Ezen kívül a média szabadság tekintetében is történtek lépések, az internet használat szabadabbá vált. Ezen kívül az ebesszel is javultak a kapcsolatok. Ezek a lépések pedig azon kritériumok irányába mutatnak, amelyeket az Európai Unió szabott meg, hogy az elmúlt hat hónap vízum kötelezettségét enyhítsék, illetve, hogy nem adnak vízumot bizonyos fehér orosz politikusoknak. A szankciókat át kell gondolnunk, és áprilisig pedig döntést kell hoznunk. Minden politikai kapcsolatot alkalmaznunk kell, a bilaterális kapcsolatainkat, multilaterális kapcsolatainkat, hogy Fehér Oroszország haladást érjen el az említett területeken. A október 13-i tanács következtetések értelmében kell meghoznunk a döntéseinket. Az elnökség egy másik külügyminiszteri trojkát is szorgalmazna, a januári általános és külügyi tanács során az emberi alapjogok, illetve az emberi jogok tekintetében hangsúlyozzuk, hogy nagyon nagy szerep hárul az NGO-kra és a médiára. Szorosan figyelemmel követjük a ellenzéki képviselők helyzetét Fehér Oroszországban, mint például Alexander Milinkievics, Koszulin és egyéb ellenzéki politikusokra gondolok. Fehér Oroszország a hat kelet-európai partnerország egyike. És pillanatnyilag pozitív fejlődést tapasztalunk. Fehér Oroszország részvétel az együttműködésben csak saját magától függ. A májusi prágai csúcson szeretnénk eh, majd eh, levonni a elmúlt hat hónap mérlegét. Hogy eh, Lukasenka elnököt meghívjuk-e, még nem tisztázott. De mindenképpen elégedettek vagyunk, Minsk konstruktív magatartásával. Azonban maradjunk a realizmus talaján, és ne várjunk óriási változásokat. Mindenképpen arról van szó, hogy Lukasenko Moszkvával is szeretne kiegyensúlyozott kapcsolatot létrehozni. Azonban mi egy értékközösség vagyunk, és a színből nem engedhetünk, tehát a gyeplő a mi kezünkben van. Szeretnénk azonban kihangsúlyozni a lehetőséget, hogy szorgalmazunk a további pozitív dinamizmust Fehér Oroszországban. Köszönöm szépen. Most pedig megkérem biztos asszony. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy igen nagy öröm, öröm számomra, hogy Belarusról is szólhatok, ugyanis valóban különböző pozitív előrelépés történt, és ezt nagy örömmel láttuk. Belarus nagyon fontos helyen szerepel a napi rendünkön, de nem csak azért, mert ez egyik azoknak az országoknak, amelyeket nagyon súlyosan érint a pénzügyi válság a régióban, hanem egy rendkívüli lehetősége számunkra, hogy kapcsolatunkban egy új fejezetet nyissunk. Ugyanis félúton vagyunk már a szankciók hat hónapos felfüggesztése keretében. Az EU külügyminiszterek döntése volt ez október 30-án ez a felfüggesztés, ez április 30-án lezárul, ezért fontos, hogy most értékeljük, hogy Belarus a jó irányba halad-e, és hogy tehát ezt a felfüggesztést, ezt kiterjeszthetjük-e, és hogy további pozitív lépéseket tehetünk-e. Október 30-án nagyon egyértelmű volt az, hogy a politikai foglyok szabadon engedésével kezdődött pozitív folyamatnak folytatódnia kell ahhoz, hogy ezt a felfüggesztést kiterjesszük. Ugyanis nem azt szeretnénk látni, hogy nem lesz to- további politikai okó letartóztatás. A választási törvény reformját megvalósítsák, illetve a civil szervezeteket támogassák, engedélyezzék, és a gyülekezés, illetve sajtószabadságot biztosítsák. Szerintem az elmúlt három hónapban voltak előrelépések, például a két új független sajtótermék tilalmát megszüntették, aztán pedig a Milinkievics féle szabadságért mozgalmat bejegyezték, és a harmadik lépés pedig, hogy konzultációk folytatnak majd az Odir és Belarus között a választási reformról. Ez az előrelépés tehát konkrét választ jelentett azokra a kérésekre, amelyeket a bizottság november elején tett és ezt nagyon bátorítónak tartjuk. De persze további előrelépésekre van szükség, hogyha a kapcsolatok új korszakát akarjuk megnyitni, és hogyha a felfüggesztést meg akarjuk erősíteni. A média szabadság, az internet szabadság, illetve külföldi újságírók akkreditációja területén fontos előrelépéseket akarunk, illetve a civil szervezetek könnyebb regisztrálását, illetve Barazenka úr, illetve az egyéb emberi jogi aktivisták tevékenységének biztosítását. Azt is szeretnénk látni, hogy a békés demonstrációkat engedélyezik, és hogy ezek szabadon megvalósulhassanak. Az előrelépés azonban a haladás az egy két irányú utca, és ha Belarus meg tudja ezt tenni, akkor a mi feladatunk, hogy egy jelentős intézkedés csomaggal válaszoljunk. A bizottság dolgozik ezen már egyébként, ennek a következő elemei lehetnek. A technikai párbeszéd kiterjesztése, ezek egy éve kezdődtek, energia, közlekedés, környezetvédelem területén, szimbolikus növelés, illetve MP alokáció Belarus számára, és támogatni Belaruszt abban, hogy az új gazdasági kihívásokhoz igazodjon, és az Európai Beruházási Bank, illetve egyéb segélyek nyújtását biztosítsuk Belarusnak. Június 22-én Martinov külügyminiszter úrral találkozik a trojka, és Martinov minisz- eh, külügyminiszternek el akarom mondani világosan, hogy mit vár az EU tőlük, és mit ajánlunk cserébe. Természetesen a civil társadalom párbeszédének felélénkítését. Azt hiszem, hogy az összes erőfeszítést össze kell fognunk, és egy olyan csúcs találkozón, ahol például Minskben az európai parlamenti képviselők a belarusz képviselőkkel találkozhatnak aztán pedig a vízumkönnyítés és a visszafogadási megállapodásról szóló tárgyalásokat is folytatni kell. A tanács is ezt támogatja. Persze tudjuk, hogy Belarusnak még további lépéseket kell tennie, de a bizottság készen áll arra, hogy megkezdje a munkát és folytassa a tárgyalásokat, amint a miniszterek úgy ítélik meg, hogy elegendő előrelépés történt. Végezetül pedig, elnök úr, készen állunk arra, hogy a keleti partnerségi ajánlatunkat megerősítsük Belarus számára, illetve a szomszédsági politikával kapcsolatos ajánlatunkat. Április 30-a után pedig, ha a miniszterek úgy ítélik meg, hogy megfelelő előrelépések történtek, dönthetünk arról, hogy a szankciók felfüggesztését kiterjesztjük, vagy sem. Mi hajlandóak vagyunk viszonozni azokat a lépéseket, amelyeket Belarus tett, és bízom abban, hogy egy új fejezetet nyithatunk kapcsolatainkban. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, mondja az elnök, most pedig a frakció vezérszónokai következnek. Protesevics úr következik a néppárt nevében, ő vezeti az Európai Parlament Belarus delegációt. Parancsoljon két perc. Köszönöm, Elnök úr, igen tisztelt biztos biztosasszony, igen tisztelt soros tanácselnök úr. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt három hónapban sok minden történt. Három hónapja szüntettük meg a szankciókat Belarus irányában. Most pedig pozitívan nyugtázhatjuk, ha bár óvatossággal, hogy milyen változások történtek üdvözöljük, hogy Milinkievics úr szabadságért pártját bejegyezték. Örülünk, hogy független újságok is megjelenhetnek. Azonban egyidejűleg sajnáljuk, hogy a tavaly szabadon engedett politikai foglyok még nem kapták vissza teljes polgári jogukat, és néhányuk házi őrizetben van. Amennyiben normális kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni Fehér Oroszországgal, akkor ezeket az embereket vissza kell helyezni polgári jogaikba. Ezen kívül a büntető törvénykönyvet is úgy kell átalakítani, hogy ne tegye lehetővé politikai foglyok zaklatását. Ezen kívül javasoljuk az EBS-szel e történő szoros együttműködést. Azt szeretnénk, hogy a fehér orosz hatóságok szorosan együttműködjenek a nemzetközi közösséggel. A ma vitánk alapjául szolgáló állásfoglalás az NGO-k és a média felelősségével is foglalkozik, hiszen ezekre nagyon nagy felelősség hárul. Szeretnénk megkérni a bizottságot, hogy könnyítse meg a vízum politikát bizonyos pénzintézetek, illetve a média, illetve NGO képviselő számára. Végezetül pedig a nemzetközi rádiós televízió adások szabad vételét is szeretnénk garantálni, illetve a lengyel szervezet működését. Köszönöm szépen. Tudom, hogy sokat írt, de kérem vegyék figyelembe a felszólalási időt. Palecki szúr a szocialista frakció nevében három percben szólal fel, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt biztos asszony, miniszter úr. Van egy régi angol közmondás, Minél magasabb a kerítés, annál jobbak a kapcsolatok a szomszédok között. Már azonban meg kell változtatni ezt a megközelítést. Alacsony kerítésekről vagy a kerítésmentes szomszédság időszakáról kell beszélnünk, hiszen az autoritárius tendencia ö, Fehér Oroszországot ö, Európa utolsó betegeskedő emberévé tette, izolálódtak, külön váltak, eh, és elveszítették még az Európa Tanácsban betöltött tagságokat is. Múlt évben felmerült annak reménye, hogy a viszony megváltozhat, és hogy a kerítéseket csökkenthetjük, illetve alacsonyabbak lehetnek. Egy-két lépést tettek a belorusz hatóságok, mind a politikai foglyok tekintetében, mind pedig a független sajtóorgánumok publikálása egy jó lépés volt. Emlékszünk, emlékezhetünk az EU missziójának megnyitására is, illetve ezekre tervekre. Tisztulni látszik tehát a fehér orosz égbolt, de még sok problémával állunk szemben. Protasievics úr joggal emlegette fel a még fennmaradó problémákat. Fehér Oroszország radikális gazdasági és szociális reformok küszöbén áll, és ezeknek célja az lesz, hogy az egyszerű emberek életét egyszerűsítsék. Az Európai Uniónak is a kölcsönös megértés útján kell járnia. Először le kell bontanunk a vízumok megszerzése útjában álló pénzügyi akadályokat. Fehér Oroszország úgy döntött, hogy egy atomerőművet is épít, amelyet a Litván fővárostól, Vilniustól nem messze építenek fel. Más országok, Lengyelország vagy Lettország is hasonló atomerőműveket akarnak építeni, fontos tehát, hogy ezen országokkal fenntartsuk a párbeszédet. Brüsszelnek figyelnie kell arra, hogy Minsk betartja-e a nemzet, nemzetközi atomenergia ügynökség ajánlásait. Semmifajta előrelépést nem lehet elérni Fehér Oroszországban, hogyha a kerítéseket az egyszerű emberek és az intézmények között nem bontjuk le, az ellenzékkel, a szervezetekkel, az ifjúsági szervezetekkel tárgyalnia kell a kormánynak. Néhány hónap múlva az Európai Parlament ajánlásokat fogalmaz meg arról, hogy a kerítések lebontásának politikáját folytassuk, hogyha ezt az esélyt nem ragadjuk meg, akkor csalódás lesz mindkét oldalon. Köszönöm szépen. János Uniskiewicz úr kap két percben szólt az ALDE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Különböző jelzéseket kapunk Belarusból, Fehér Oroszországból. A politikai foglyokat eh, szabadon bocsátották, két független újságot lehet kiadni, és Milinkievics úr mozgalmát, szabadságmozgalmát bejegyezték. De továbbra is ellenzékéket tartanak fogva, azokat pedig, akiket szabadlábra bocsátottak, ezeknek a mozgásszabadságot korlátozzák, és egy csomó újság publikálását még nem engedélyezték, és itt sor civil szervezetet nem voltak hajlandóak jegyzékbe venni, vagy elveszítik a jegyzékbevételüket. A szerzeteseket és az apácákat elűzik az országból. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament és a Fehér Orosz Parlament között még nem kell elkezdeni a párbeszédet hiszen először, ahogy a parlament joggal említette ezt, csökkenteni kell a fehér orosz állampolgárok vízumköltségeit, és egyszerűsíteni kell a vízumhoz jutás folyamatát, meg kell könnyítenünk így a párbeszédet. Pénzügyileg támogatni kell az intézményeket, ez nagyon fontos a civil társadalom, a civil szervek, a pártok és a független médiumok számára. Ezen felül pedig a munkavállalói jogok kérdését is fel kell vennünk, hiszen az állam alkalmazáson kívül senki nem rendelkezik eh, foglalkoztatási biztonsággal, ezért az állam nagy hatással van a társadalomra. A keleti partnerség viszonya új esélyt kínál fel a fehér orosz hatóságoknak, és így az európai sztenderdekhez közelítjük az országot, és ezen nyugodhat a demokratikus eh, ellenzék támogatása. Köszönöm szépen. Az UN nevében Csárnecki úr kap szót másfél percben. Eh, Biztos asszony, elnök úr, hölgyeim és uraim, nem régiben, tulajdonképpen nem régiben telt le három hónapja, hogy egy állásfoglalást fogadtunk el Belarusról, és ez azt is mutatja, hogy nagyon szoros figyelemmel kísérjük, hogy mi történik az, azzal az országgal, amely határos Lengyelországgal, tehát az Európai Unióval is. A demokrácia kialakulása megfelelő Belarusban természetesen nem, de nem szabad hátat fordítanunk Minsknek emiatt hanem Tárgyalnunk kell a továbbiakban is Minszkel a demokráciáról, a demokratikus szabályokról, a szólásszabadságról és egyéb témákról, de legyünk türelmesek, és adjuk meg a zöld utat Belarusnak, az embereknek, a népnek adjuk meg a zöld utat, hogy közelebb vonhassuk őket az Európai Unióhoz. Ugyanis a belarusz nép európai, és Belarusz részét képezi, szerves részét képezi az öreg kontinensnek a belarusz bátor emberek harcolnak az emberi jogokért, a demokráciáira, a kisebbségi jogokért. De vannak kevésbé bátrak is, és őket sem szabad figyelmen kívül kell hagynunk. Ugyanis az tulajdonképpen egy bűncselekmény lenne, hogyha Oroszország karjaiba taszítanánk ezt a népet. Nem szabad megengednünk, hogy az ellenzéki képviselőket ez az önkényúr Lukasenko börtönbe zárja. Nem szabad megengednünk, hogy Belarus az önkényuralom utolsó posztja maradjon. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Mil Milán Horecek kapszót. szót. Parancsoljon. Elnök úr, biztos asszony, először is hagyj üdvözöljem a cseh elnökség képviselőjét. Fontos, hogy a politikai foglyokat szabadon bocsássák. és ezzel politikai jelzést adott. Most meg kell vizsgálni, hogy készek-e arra, hogy az EU-val felvegyék újra a kapcsolatot. Azt kívánjuk, hogy Fehér Oroszország megtalálja helyet Európában. Már hosszú ideje várunk erre, és készek vagyunk arra, hogy felvegyük a kapcsolatokat, ám csak tiszta feltételek fennállása esetén az egyik ilyen feltétel az emberi jogok betartása. Nem csak a sajtó, szabadságra és a véleménynyilvánítás szabadságára, a szólásszabadságra vonatkozik ez, hanem minden egyes egyéne szabadságára. Nem felejtjük el a választási csalást, és nyomon követjük az eseményeket. Októberben úgy döntöttünk, hogy Lukasenko elnök beutazási tilalmát felfüggesztjük. Fontos, hogy Belarus részről is lehetővé tegyék az európai delegációk beutazását. Azért, hogy az ellenzékiekkel is eszmét cserélhessünk. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy minden diktatúra egyszer véget ér. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig a GUE NGL frakció nevében. Vera Flasarova kap egy percben szót. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Fehér Oroszország az utolsó ország, amely eh, nem ismeri el az európai értékeket, ez egy szörnyű anomália. Hamarosan talán ez véget ér eh, ez a rendszer. Fehér Oroszországban talán több eh, elterjedtebb lesz a demokrácia, és reméljük, hogy az Európai Unió segít majd a helyzet normalizációjában. A helyzetet szélesebb kontextusban kell látni. A változások mindig globális kontextusban történtek, azok is, amelyeknek tanúi voltunk az elmúlt két évtizedben. Az USA két eh, évtizedes eh, szuperhatalmi pozíció is változik, és ebből is konfliktusok eredhetnek. Láttuk tehát a hatalmi viszonyok megváltozását új befolyási térségek jöttek létre, a Moldáv köztársaság, a kaukázusi térségekért versengenek az egyes szereplők, és így Fehér Oroszországért is. Emberi jogokról, szabadságról beszélünk, de a voltak éppeni értékek a katonai stratégia mentén és a pénz által határozhatók meg. Sajnos így van ez az Európai Uniónak hozzá kell járni egy új globális kontextus létrehozásához. Köszönöm szépen, és most pedig megadom Belder kollégának a szót. Köszönöm, igen, tisztelt elnök úr. A globális pénzügyi válság Fehér Oroszországot el fogja kerülni. Nem más, mint Lukasenko elnök mondta ezt a merész prognózist, mostanra pedig a rezsimje nem jut pénzhez, milliárdos hiteleket kért kuncsorog a Nemzetközi Valuta Alapnál és, vasút, és Washingtonnál is. 20%-kal a fehér orosz rubelt pedig le kellett értékelni január 1-től. Egyszerre csak a fehér, oroszország, fehér oroszok kezdik megérteni, mi is a dörgés. Eljött az az időszak, amikor minnyáján nagyra értékeljük az eurót, egyre vonzóbbá válik az euró. Kérdezem azonban, hogy a gazdaság ö, ilyen módon való megrógyása lehetőségét kínál-e az új pénzpolitikára és külpolitika megteremtésére, Én, hiszen elég volt abból, hogy kizárólag a látszat politizálást folytassuk, mind oroszországi, mind az EU között is. Aztán itt a gáz helyzet is, amely csak fokozza a problémákat, és eh, ez még szintén oda vezet, hogy nagyobb lesz a konfrontáció. Az EU szerveinek feladata, hogy eh, a passzív lakossággal és a hivatalos és nem hivatalos hatóságokkal is felvegyék a kapcsolatot. Köszönöm szépen a felszólalást. A következő felszólaló Fiore képviselő a függetlenek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem hiszem, hogy bármilyen oka volna annak, hogy a szankciókat fenntartsuk Fehér Oroszországgal szemben. Láthatjuk, hogy egy olyan országgal állunk szemben, amely krízist él át, mint Európa minden más országa. Egy olyan ország ez, amely engedélyezi a tulajdonhoz való jogot, de néhány hónappal ezelőtt még 8%-os növekedést is elért ez az ország. Ugyanakkor most már az kül európaiaknak sem tiltja meg, hogy földet, vagy házat, vagy épületeket vegyenek, vagy fehéror cégekben részesedést vegyenek. Betúna kardinális járt Fehér Oroszországban a vallásszabadságról szólók is. Úgy gondolom, hogy a Vatikán és Fehér Oroszország közötti kapcsolat a kölcsönös elismerés és tiszteletben tartás alapján nyugszik. A politikai szabadságokról szólván három politikai elítéltet szabadon bocsátottak. Ezt kell kiemelni. Meg lehet, hogy nem olyan szabadság uralkodik eh, Fehér Oroszországban, mint amit mi ismerünk nyugaton a választásainkon, de úgy gondolom, hogy állami részről mindenkin, minden jelöltnek ugyanolyan közvetítési időt biztosítottak a tévében a független újságok e héten már nyomdába kerülhettek. Tehát összességében azt kell, hogy mondjam, hogy stratégiai érdeke Európának, hogy megnyissa kapuit Belarus irányába, hiszen ez egy fontos kapcsoló ország az EU és Oroszország között. Erős a katolikus kisebbség is, és ezzel valódi stratégiai szövetséges nyerhetnénk meg eh, ezen a területen. Törökország csatlakozásának kérdéséről cserélünk újton újra eszmét, és úgy gondolom, hogy Fehér Oroszország egy fontos partnere lesz az EU-nak. Köszönöm szépen, megadom Dukozójomi Árpádnak két percben a szót. Köszönöm, elnök úr! Az EU-Belarus kapcsolatokban nehéz elmozdulni a holtpontról az utóbbi időben kialakult külső nyomások a gyengülő orosz belarusz barátság az orosz grúz konfliktus okozta megrettenés és nem utolsó sorban a világgazdasági válság viszont részben elősegtik ezt. a lukasenko vezette ország először akar valamit európától. a politikai foglyok kiengedése egy mozgalom bejegyzése és a független újságrókkal megkezdett párbeszéd jelzi hogy lukasenko a maga módján nyitni akar európa felé a látszatlépéseken túlmenően a tényleges közeledés érdekében minsknek az eddiginél többet kell nyújtania. helyénvaló hogy az eu kihasználja az adott habár csekély lehetőségeket. az uniónak először lehet tényleges befolyása a belarusz politikai helyzetre s ezért nem mindegy hogy milyen politikát folytat brüsszel. az eddigi kritikus hozzáállást és feltételrendszert meg kell őrizni nagyon oda kell figyelnünk mert nehéz elképzelnünk hogy lukasenko és rendszere képes lenne gyökeresen megváltozni. fontosak az eu által megtett és tervezett konkrét lépések. feladatunk az ngo k és a változásért harcoló ellenzék összekovácsolása és támogatása. ki kell kényszerteni a reformokat a jogalkotás terén is gondolok itt a büntetőtörvénykönyvre a sajtó és a választási törvényre. az uniós belarusz politika minőségének és a demokratizációs folyamat megőrzésének érdekében az európai parlamentnek tovább kell folytatnia a tanács és a bizottság ellenőrzését. a térség országai beleértve ukrajnát is bebizonytották hogy világos feltételek és azok betartása nélkül nincs demokratikus fejlődés az csupán a demokrácia illúziójának éptése. az előterjesztett határozati javaslat kritikus és konstruktv ezért egyértelműen támogatom. köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, József Pinyornak adom meg a szót. Parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Biztos asszony, először is hagy hangsúlyozzam ki, hogy mennyire örülök annak, hogy itt van az éjszakai ülés a Vondra úr is, hiszen ez világosan megmutatja, hogy milyen jelentő, nagy jelentőséget tulajdonít a cseh elnöksége a fehér orosz helyzet kérdésének és a mi éjszakai plenárisunknak is. Megvizsgáljuk Fehér Oroszország irányában fennálló stratégiánkat, és megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet visszatérni a normális kapcsolatok mezeire. Örülünk annak az ellépésnek, annak a változásnak, amelyet Fehér Oroszország végrehajtott. Örülünk, hogy az EU állandó képviselettel rendelkezik Minskben, további pozitív jelzéseket is látunk arról, hogy kiterjedőben van a béke. Például Milinkievics úr szabadságmozgalmát be lehetett jegyezni. és lehetőség van arra is, hogy két független újságot adjanak ki Belarusban. Úgy gondolom, hogy a külügyminiszter úr kijelentése arról, hogy a keleti partnerség keretén belül az Európai Unióval szeretnének együttműködni, szintén üdvözlendő. a déloszét és abháziai helyzettel kapcsolatos fehér orosz álláspontot is üdvözölnünk kell. Természetesen a fehér orosz politika tükrözi mindazt, amit mi tettünk az Európai Unióban, mint egy reciprok megközelítés. Persze, ez még nem egy demokrácia, nem egy igazi demokrácia az szó európai értelmében, és teljesen egyetértek a biztos asszonynal, a asszony helyzet megítélésével. Egyetértek az ön akciótervével, egyetértek azzal, amit tenni szeretnének. Úgy gondolom, hogy akkor lehet csak felfüggeszteni a szankciókat, hogyha Fehér Oroszország mindent megtesz azért, hogy a politikai és civil szabadságot megadja, és gazdaságát pedig megnyissa. megnyissa. és mindez, amit mi teszünk, ezeket a reformokat viszi előre. Köszönöm szépen, hogy hívjam fel tisztes figyelmüket arra a tényre, hogy a vitánk során a tanács képviselője mindig jelen van. Ebben nincsen semmi kivétel, de nagyra értékeljük persze Vondra, a miniszterelnök helyettes úr, úr jelenlétét, és most Potkanski képviselőnek adom meg a szót. Igen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Az Európai Unió Belarushoz fűzódó kapcsolatai a jó akaraton alapulnak. Hogyha mindkét fél részéről megvan a jó szándék, akkor megfelelő partnersági és szomszédsági kapcsolat alakulhat ki közöttünk. Úgy gondolom, hogy ezek a kapcsolatok nem épülhetnek tilalmakra. Éppen ezért örülök annak, hogy javult a kapcsolat az Európai Unió és Fehér Oroszország között. A kölcsönös kapcsolataink azért lehetnek jobbak, mert bejegyezték a szabadságért mozgalmat, két független újság jelenhet meg, és ezek mind-mind elősegítik a partnerségi kezdeményezés haladását. Azonban szimmetriára van szükségünk, és Belorussziának is vannak bizonyos elvárásai az Európai Unióval szemben. Amennyiben az Európai Unió megtagadja a vízum kiadását fiataloktól, illetve gyermekektől, akkor miért legyen a másik oldalon könnyítés? Nagyon fontos, és nagyon fontos ez főleg a határvidéken. Az elnök megszakítja. Még azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy be kell tartani a felszólalási időt. Egy perc, egy perc. A következő felszólaló pedig eh, De Lange. Asszony. Köszönöm, elnök úr. Az eh, Európai Unió politikája az emberi jogok tiszteletén és a demokrácián alapul. És ezzel függ össze a kiutazási, illetve az Európai Unióba történő beutazás tilalma is. Tudjuk, hogy számos belorusz gyerek jött Hollandiába, Belgiumba, hogy a Csernobili katasztrófa következményeiből egy kicsit felépüljön. Én is foglalkoztam. Ez 22 éve történt, és a tragédia következményei még ma is érezhetők. Látjuk, hogy pajzsmirigy problémák, rákos megbetegedések jellemzőek a lakosságra. Számos nem kormányzati szervezet fogadott fehér orosz gyerekeket gyógykezelés céljából. A fehér orosz kormányzat pedig eh, meg akarja tiltani a gyermekeknek a kiutazást. Azonban hála az Európai Uniónak, az Európa Tanácsnak és néhány külügyminiszternek, tehát például a holland külügyminiszternek eh, ezek a kiutazási tilalmak már nincsenek érvényben, és így számos eh, gyermek kiutazhatott nyugatra. Azonban most januárban ismét beállt a régi helyzet, és pillanatnyilag az a helyzet, hogy európai megoldásra van szükség. Tehát nem szabad ezt a dolgot ennyiben hagyni. Ez nagyon fontos az összes tagállam számára. És uh, itt nem kell 27 külön bilaterális megállapodás uh, Belarusszal. Reméljük, hogy a cseh elnökség uh, tárgyal majd az érintettekkel. Erről a kérdésről is köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, így az elnök a következő hozzászóló Marian Mikó asszony másfél percet kap. Austatud kollégid, valge... Kedves kollégák, Belarus útja Európába a dialógus és a kompromisszum útja. Tavaly egy állásfoglalást fogadtunk el, és ott kiemeltük, hogy szükség van egy olyan politikára, amely feltételekhez kötött. Energia, környezetvédelem és közlekedés területén kialakult tevékenység már ennek az eredménye. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy semmi sem helyettesítheti a demokráciát. Az Európai Parlament képviselőiként nem tekinthetünk el a politikai vezetők üldözésétől, illetve a polgári jogok lábbal tiprásától. Erőteljes civil társadalomra van szükség. Ezért kell támogatni azokat a szervezeteket, amelyek feladatai közé tartozik a demokrácia megerősítése, az emberi jogok védelme és a civil társadalomban való részvétel. Nagyon örülök, hogy a belarusz hatóságok regisztrálták a szabadságért mozgalmat, de ez még csak a kezdet. Ugyanezt a tiszteletet kell megadni az egyéb civil szervezeteknek. Aztán pedig a kérdést is szeretném megemlíteni. A vízum könnyítési megállapodást meg kell kötni. Az Európába vezető utat meg kell nyitni, ugyanis a magas vízumdíjak és a szigorítások nem az államot büntetik, hanem a népet. Ezt már elmondtam, és most is elmondom, hogy üdvözöljük itt a belarusz népet európaiként. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Tomaszewska, képviselő, másfél perc. Elnök úr, az Európai Parlament már foglalkozott a belarusz problémával, ezzel az utolsó európai diktatúrával. A katolikus lelkészek még mindig nehezen tudják folytatni tevékenységüket, a nemzeti kisebbségeket pedig nem tartják tiszteletben. A lengyelek uniójának demokratikusan megválasztott képviselői sem ismerik el. Az emberi jogi aktivistákat letartóztatják és hivatalaikat átkutatják. A független újságírókat még mindig üldözik. Azonban történtek már változások, jól lehet nagyon lassan. A szabadságért mozgalmat bejegyezték, két ellenzéki újság már szabadon megjelenhet a belarusz külügyminiszter pedig pozitívan szólt a keleti partnerség elképzeléséről, és elmondta, hogy érdekelt abban, hogy részt vegyen ebben a partnerségben. És ez reményt ad arra, hogy kétoldalú kapcsolataink javulnak, és hogy a bizottság javaslatait végrehajtják. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Börk úr kap két percre szót. mivel a külpolitika az egyik fő prioritása a cseh elnökségnek, szeretném megkérdezni, hogy milyen lépéseket kíván tenni, hogy a belarusz kormányt arra biztassa, hogy az EU tagállamok utazó gyermekek vízumát engedélyezze. És a cseh elnökséget pedig arra kérném, hogy a páneurópai megállapodás újratárgyalásáról tárgyaljon, hiszen olyan gyermekekről van szó, akik a Csernobili katasztrófa után az európai tagállamokba kívánnak utazni. Tavaly augusztusban a belarusz kormány bejelentette, hogy a tengeren túli látogatásokat törvényen kívül helyez, illetve bünteti, miután egy gyermek nem tért vissza hazájába gyermekek elutazhattak Írországba most karácsonykor, de más gyermekektől megtagadták a kilépési vízumot, hogy, és így nem vehetnek részt a felgyógyulásokra irányuló tevékenységekben, amelyeket, amelyekben külföldön részesülhetnek. A belarusz hatóságok úgy döntöttek, hogy a Csernobili katasztrófa áldozatai esetében a tilalmat megszüntetik, ezért szeretném, hogyha továbbiakban is nyomást gyakorolnánk Belarusra, hogy a belarusz gyermekeknek lehetőséget biztosítsunk arra, hogy bárhova utazhassanak Európában. Egy levelet intéztem önhöz, biztos asszony, az Európai Parlamenti Delegáció Minskbe való elutazásának ellehetetlenülése miatt. Szeretném most megkérdezni, hogy hallott-e újabb információkat arról, hogy ezen tilalmat megszüntessék? Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percre Szilveszter Hruscs kapszót. Igen, tisztelt eh, biztosasszony, hölgyeim és uraim. A párbeszéd Fehér Oroszországgal folytatódik, és ez jól is van így. A cseh elnökség bejelentette, hogy szeretne találkozni a külügyi tanács során Fehér Oroszország képviselőivel. A keleti partnerségi kezdeményezés része Fehér Oroszország, és a vízumpolitika minden fehér orosz állampolgárt érint, nem csak azokat, akiket szankciókkal szeretne sújtani az Európai Unió. Pillanatnyilag azonban máshol is szó van. Belorusszián is átmennek gázvezetékek Európa irányába, és ez aggodalomra adhat okot. Azonban ettől függetlenül nem szabad lemondanunk alapértékeinkről. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig áttérünk a spontán felszólalásokra. Öten kértek szót, az első Plescsincká asszony. Köszönöm. Igen, tisztelt elnök úr, biztos asszony, Vondra úr. Remélem, hogy sokszor lesz körünkben. Fehér Oroszország számos pozitív lépést tett. Azonban folytatnunk kell a párbeszédet barátunkkal, Milinkievics úrral. Az Európai Uniónak pedig támogatnia kell a demokrácia fejlődését. Több szabadságot kell követelnünk a média számára. Ez legyen nyomtatott, vagy elektronikus média. Ezen kívül több szabadságot kell kapniuk az NGO-knak, hiszen az ő szabadságuk a demokrácia alapja. Minnyáján demokratikus Fehér Oroszországot szeretnénk Lukasenko nélkül. Az Európai Uniónak jó esélye van, hogy megnyerje Belaruszt. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most uh, a következő felszólalója szó. Köszönöm. A nehéz években is sikerült haladást elérnünk. A szabadságért mozgalom elismerése, illetve a kormányzat egyéb lépései mind-mind pozitív fejlődést jeleznek. Azonban nagyon hosszú út áll még előttünk, éppen ezért szükséges az, hogy az Európai Unió és Fehér Oroszország között erősítsük a kapcsolatokat. Hogy néhány eh, kollégánk nem folytathatta munkáját, az azonban eléggé furcsa. Burke úr utalt egy eh, megbeszélésre, amelyen találkozhatunk eh, a fehér orosz hatóságok képviselőivel, a tanács és a bizottság jelenlétében. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen választ kapunk kérdéseinkre. Azonban azt megalapíthatjuk, hogy Fehér Oroszországgal keveset foglalkoztunk az elmúlt időkben. Köszönöm. A következő felszólaló is egy perce kap szót. Tisztelt biztos asszony, Bondra úr, elnök úr! Szeretném üdvözölni a tanács és a bizottság nyilatkozatát, és szeretném elmondani, hogy egyetértek azzal, hogy szorosan figyelmen, figyelemmel kell kísérnünk a Lukasenko rezsimet. Hosszú távon kell gondolkoznunk annak érdekében, hogy Belarus virágzó jövő elé tekintsen Lukasenko hatalmának lejárta után. El kell gondolkoznunk azon, hogy a belarusz lakosságról van szó, nem csupán a kormányról. Nem szabad elfelejtenünk, hogy csak a diktátornak kedvez az elszigeteltség. Biztosítanunk kell, hogy a belarusz nép utazhasson, tanulhasson, dolgozhasson az Európai Unióban, hogy megismerjék értékeinket. Így módon segíthetjük az átalakulást ebben az országban. És most pedig Fiora úrhoz fordulnék. Az a tény, hogy a kardinális szerepelt a kampány során a tévében, ez szimbolikus jelentős. Sikierszki úr Hölgyeim és Uraim! Azt szeretnénk, hogy Belarus tartsa tiszteletben az emberi jogokat, a demokráciát és a szólásszabadságot. Azt szeretnénk, hogy ne üldözzék az állampolgárokat, a nemzeti kisebbségeket. Tudjuk, hogy ezeket a követeléseket nem fogja Lukasenko országa a közeljövőben teljesíteni. Azonban hosszú távon kell gondolkodnunk. A etiki politikánk katasztrófa volt Fehér Oroszországgal kapcsolatban. Reméljük, hogy most jobb lesz a politika. De nem lesz könnyű, az biztos. Hiszen a 2800-as 2008-as parlamenti választásokat eh, Lukasenko nyert, tudjuk, hogy milyen körülmények között, hiszen a médiának nem volt lehetősége, hogy szabadon kifejtse véleményét. Legyen egy speciális ösztöndi program a belarusz fiataloknak. Köszönöm szépen, most pedig Rossz úr következik. Rossz úr. Elnök úr, kedves kollégák! Itt van előttem három állásfoglalási indítvány, májusi, októberi és januári. És azt látjuk, hogy az Európai Uniós nyilatkozatokban változások álltak be. De én támogatom azok, ezeket az állásfoglalásokat, hogyha több demokráciát biztosítanak bármilyen állam számára, ez esetben Belarus számára. Úgy gondolom, hogy ezt megtehetjük az átláthatóság figyelembevétele mellett annak érdekében, hogy Belarus előreléphessen. A közeledés esetében az érettségre kell apelálnunk. Biztosítanunk kell azt, hogy a belarusz polgárok ellátogathassanak az Európai Unióba, nagyobb könnyítéseket adjunk nekik. Ezt fontosnak találom, hogy megnézhessék, hogy milyen értékeket védünk mi az Európai Unió, és azt hiszem, hogy nagyon egyszerű gesztus tehetne Lukasenko elnök úr. Mégpedig, hogy a politikai foglyokat szabadon engedi. Elnök, köszönöm szépen, a vitát lezártuk, és most pedig a miniszterelnök helyettesnek, Vondra úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Elnök úr, megpróbálok összefoglalni ezt a vitát a tanács nevében. Először is azt hiszem, hogy nagyon érdekes vitára került ma sor. A lényegről tárgyaltunk, és azt hiszem, hogy közös munkánkhoz nagyon sok inputot kaptunk ma este. A tanács nagyra értékeli azt az érdeklődést, azt az aktív részvételt, amelyet az Európai Parlament részéről tapasztalhatott. Szerintem ez igen nagy segítséget jelent, hogy nyomást gyakoroljunk az emberi jogi kérdések terén, illetve így biztosíthatjuk azt is, hogy a stratégiai megközelítést nem veszítjük szem elől. Szeretnék hozzá köszönetet mondani különösen a lengyel európai parlamenti képviselőknek, Janusz Oneskevics, Protasjevics úr, Pinior úr és a többieknek, akiket nagyon körültekintően nagy figyelemmel hallgattam. Most pedig talán három pontot emelnék ki. Először is, ami a vízumköltségeket illeti, nagyon sokan említették ezt a témát. Ez az egyik olyan probléma, amelyekkel nagyon is tisztában vagyunk, és amikor nemzeti kapacitásainkról beszéltünk az elmúlt év során, már akkor is nagyon erőteljesen képviseltük ezt. Szeretnék világosan szólni. Belaruszt Európa részének tekintjük. És tudatában vagyunk azoknak a, azoknak a problémáknak, amelyeket a belarusz polgároknak a magas vízumköltségek okoznak. A cseh elnökség a továbbiakban is arra bátorítja a tagállamokat, hogy rugalmasan járjanak el. Az elnökség ezen kívül bátorítani fogja, hogy a tagállamok koherensebben alkalmazzák a meglévő szabályokat. Hogyha a jelenlegi dinamizmust sikerül megőrizni a Belarus által tett lépések tekintetében, és biztosítják példa, biztosíthatják, hogy az szomszédsági politikában, illetve a jövőbeli partnerségben részt vehessenek, így módon pedig a vízum párbeszéd is megvalósulhat. Ami pedig a csernobili gyermekeket illeti, ezt számos képviselő megemlítette, szerintem abban biztosak lehetünk, hogy továbbra is nyomást akarunk gyakorolni. Támogattuk a francia elnökség lépéseit ezen a területen, Például december 3-án egy demarsot adtunk ki. Az elnöki rendelet, az 555-ös számú rendelet így módon ideiglenesen felfüggesztésre került. És kétoldalú megállapodások is születtek, például Írország és Belarus között, annak érdekében, hogy az érintett gyermekek Írországba utazhassanak pihenni és gyógyulni. Ez egy üdvözlendő lépés. Tisztában vagyunk azzal, hogy a problémát még nem sikerült megoldani. A cseh elnökség minden szükséges lépést megtesz az EU nevében, hogyha arra szükség van, és ezt a témát kapcsolatfelvételünk során meg fogjuk említeni a Minszki hatóságoknak. Az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy az elkövetkezendő hónapokban a szankciókat felülvizsgáljuk, és a jövőbeli keleti partnerség kontextusában Belarus előkelő helyen szerepel napi rendünkben. Az önök által elfogadott állásfoglalás, amely a választások utáni lépésekről szólt, ezt a továbbiakban is támogatjuk, és számítunk arra, hogy önök is támogatnak minket. Köszönöm szépen, most pedig a biztos asszony parancsoljon. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy többség ért egyet a tisztelt házban velünk Felkínáltuk Belarusnak a lehetőséget, hogy az európai szomszédság politika keretén belül közelebb lépjen Európához egy árnyék akciótervet is felkínáltunk, illetve azt is, hogy a keleti partnerségbe belépjenek, ha a feltételek fennállnak. De engedjék meg, hogy néhány konkrét felvetésre válaszoljak. Az egyik a pénzügyi válságra vonatkozik. Fehér Oroszország a 2007-ben és 2008-ban egész jól állt a gazdasági válság következményeit, illetve a növekvő gáz ára következményeit, azért mert nagyon kevéssé integrált a világgazdaságba, illetve mm, azért, mert Oroszország, Kína és Venezuela támogatta. Azonban most, ahogy Belder úr mondta, két és fél milliárd eurós készenléti hitelt kért a valuta alaptól, és le kellett értékelni fizetőeszközét is azért, hogy a globális válság negatív hatását kiküszöbölje. Mint hogy gazdasága és ipara továbbra sem eh, került átstruktúrálásra és megreformálásra, így azzal számolunk, hogy e negatív tendenciák folytatódnak, és negatív szociális kihatásokkal járnak majd teljesen igaza van. Ez egy fontos tényező, melyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Ami pedig az atomerőművet, illetve a biztonság kérdését illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy az energiáról szóló technikai párbeszéd keretén belül speciális hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ország betartsa a nemzetközi biztonsági standardokat. Belarus aktívan működik együtt a Nemzetközi, Valut, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, és ellátja a bizottságot információval. Mindezt elmondva vissza kell térnem magamnak is a vízum díjak kérdésére, hogy első felvetésemben mondtam, szívesen járulunk hozzá a tárgyalások sikeréhez, amennyiben a tanács illetve a tagállamok a tagállamokat, amennyiben a tanács elnöksége a tanácsban összegyűjtött tagállamokat egy véleményre tudja összehozni, és főigazgató Mandarelli úr Minszki látogatásáról pedig azt mondhatom, hogy nincs konkrét hírem erről, de a vízumdíjak és a gyermekeknek kiadandó vízumok kérdése minden egyes országban speciális kérdést jelent, még nincs egységes megállapodás. Tehát itt is a bizottságnak kell a tárgyalásokat lefolytatni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Most elnök, köszönöm. Öt állásfoglalásra irányuló indítványt kaptam meg a néppártól, az Aldétól, az Zöldektől, a Szocialistától, az UN-től, és a szavazásra holnap kerül sor, ezzel lezárjuk a vitát, és tovább lépünk. A következő napi rendi porta tárgyalására a tanács és a bizottság nyilatkozatai megemlékezés július 11-én a Srebrenyicei mészárlás áldozatainak emléknapján. Először megadom a szót Vondra miniszterelnök helyettesnek a tanács nevében. Parancsoljon Vondra úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Srebrenicáról szólva. Mint minnyáján tudják, szörnyűséges, égbe kiáltó bűn történt itt meg. Több mint 8000 bosnyák férfit öltek meg eh, Srebrenica térségében Bosznia-Hercegovina történetének, mi több Jugoszlávia történetének és Európának is egy sötét történetének sötét foltja ez. A második világháború vége után pedig ez volt a legszörnyebb atrocitás Európa történetében. Ha visszatekintünk, sokkal korábban sokkal több mindent lehetett volna tenni, Serebrenyicában a nemzetközi közösség az EU-t is ide számítva mondott csődöt. Szégyen ez és mélyen sajnálkozunk az események fölött, ezért morális, emberi és politikai kötelezettségünk, hogy soha többé ne történhessen meg egy újabb Srebrenica. A Srebrenicai vérengzése tizedik évfordulájára való megemlékezés során a tanács ismét kihangsúlyozza, hogy milyen mély elkötelezettséggel él az áldozatok irányába, és milyen elkötelezett, hogy soha többé ne történjen meg milyen. Ez a tanács